Buenas tardes, colegas, señoras y señores. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, mindenkinek szép délutánt kívánok. Megnyitom az elnökök értekezletét, amely minden képviselő előtt nyitva áll. Ezért is láthatunk itt most ilyen sok kollégát. Van Rompoy urat szeretném köszönteni köreinkben, Barroso urat, a bizottság elnökét, Ez a mostani ülés rendkívül fontos, mert azokról az eredményekről fognak tájékoztatni bennünket, amelyek az május 22-i Európai Tanács ülésén születtek. Először megadom Van Rompuy úrnak a szót a tanács elnökének. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, tisztelt elnök urak, a múlt héti, heti ülés nagyon rövid, de hatékony volt a tanácsnál. Egy nagy lehetőség volt a vezetők számára, hogy időt tudjanak a prioritásokra biztosítani az energia területén. Ezen kívül olyan területekkel is foglalkoztunk, amelyek hosszú idő óta nem haladtak, ilyen például az adócsalás. Úgyhogy a krízismenedzsment területén nagyon jól tudtunk haladni. Az, hogy a jövő felé tudunk fordulni, az jó, még sok mindent kell tennünk, de azt hiszem, hogy a jó úton haladunk. Kezdjük az energiával, és azzal, hogy hogyan is hat ez gazdaságainkra és a fogyasztókra. A 2011-es időszak óta hatalmas lépéseket tettünk, a tagállamok mindent megtettek annak érdekében, hogy a belső, a belső energiapiac megvalósuljon, és egy energiahatékonysági irányelvet is elfogadtunk a tanácsban, amely a 20%-os megtakarítást 2020-ra előirányozza. De az is igaz, hogy 2011. februárja óta a világ is megváltozott, ahogyan az egyik vezetőnk mondta, most igazából egy globális energiaforradalom közepén vagyunk és ez egy lehetőség arra, hogy nézzük meg az Atlanti óceán másik oldalán mi történik. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy micsoda versenyfutás folyik a nyersanyagokért, ez természetesen az energiaárakat is felpumpálja. És a jövőben is nagyon fontos lesz az energia. Éppen ezért nem könnyű a mostani helyzet, a háztartások számára, akik a magas energiaszámlákat meg kell, hogy fizessék, és ugyanakkor a fogyasztók számára ez nagy problémát jelent, ők is, őket néztük elsősorban, de ugyanakkor az iparák számára sem könnyű ez a lehet ez a mostani helyzet. Hogyha Európában azt szeretnénk, hogy megmaradjanak a gyárak, az ipar, akkor megfizethető energiaárat kell biztosítanunk. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy konszenzus alakult ki a tanácsi végkövetkeztetésekben azzal kapcsolatban, hogy közös megközelítése van szükség, nem 28 különböző megközelítésre. A közös megközelítés négy pontot foglal magába. Első, energiahatékonyság, és ide tartozik az energiahatékonysági irányelv, amely nagyon jó, hogy megtörtént most. Az lesz a kihívás, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani, hiszen a legolcsóbb és legjobb minőségű energia a legfontosabb. Kettes valóságos energiapiacot kell létrehozni a belső piacon. Még a 2014-es és a 2015-ös interkonnekciós időhatárok előtt. Nagyon sokan arra hívták fel a figyelmet a tanácsban, hogy az energiainfrastruktúrákat jobban össze kell tudni kötni, és ez szerepel a végkövetkeztetésekben is. És most ezzel el is érkeztünk a harmadik prioritáshoz, a befektetésekhez. Egy ö, billió euróra van szükség az infrastruktúrák területén. Nagyon fontos szerepet töltene be az interkonnektivitás, és éppen ezért rendkívül fontos a következő több éves pénzügyi tervben való megegyezés. De a jövő befektetéseinek nagy része a magánszférából kell, hogy érkezzen. A energia mm, hálózatok fejlesztésekor azt kell megnézni, hogy 20 év múlva hogyan is fog kinézni a helyzet. Ilyen szempontból pedig a klímaváltozást is figyelembe kell venni. Áprilisban az Európai Parlament szavazott is erről a kérdésről, a backload amendment és azóta is folynak a konzultációk az Európai Bizottság zöld könyvével kapcsolatban. Az Európai Tanácsnak ez tetszik, üdvözöljük, és az év végéig konkrétabb javaslatokat fogunk letenni az asztalra, és azután ö, szavazása is kerül majd sor 2014 márciusában de addig is különböző szinteken az előkészítő munka folyik. Negyedik és utolsó prioritás. Diverzifikáljuk energiaforrásainkat. Azok a tagállamok, amelyek képesek voltak arra, hogy energiaforrásaikat diverzifikálják, és ne csak egyfajta energián alapuljon az energiafelhasználásuk, sokkal okosabban jöttek ki ebből a problémából. Éppen ezért a jövő szempontjából ezt figyelembe kell venni. A biztonságos és fenntartható energiák konvencionális és nem konvencionális források figyelembevétele lenne az új lehetőség. Ilyen például a palagáz kiaknázása, amely az energiamix részét képezheti bizonyos tagállamokban, lehet, hogy más tagállamokban viszont ez kevésbé lesz jelentős. Az Európai Tanács is ezt kimondta, hiszen a szerződésben is szerepel az, hogy minden egyes tagállam maga határozza meg energia mixjét. Fontos jelzés az is, hogy mindannyian egyetértettünk ezen négy pontban. Most pedig az a legfontosabb, hogy meg is tegyük azt, amiről a vezetőink döntést hoztak. Tehát nagyobb koordinációra van szükség, és előzetes koordinációra, főként az energiára vonatkozó nagy döntések kell kapcsolatban, hiszen ezeknek sokszor hatása van más tagállamokra is. Tehát ezért is szeretném, hogy minél hamarabb miniszteri szinten konkrét cselekvési formák valósuljanak meg. Hiszen az év végéig a háztartásokra vonatkozó mm, problémákat is szeretnék megoldani, és mindez összefügg a versenyképességgel is. Azután Decemberben ismét visszatérünk erre a kérdésre azért, hogy lássuk, hogy az iránymutatások mennyire valósultak meg. Az Európai Tanács másik fontos témája az adócsalás, adóelkerülés volt. Ez nem új téma, és természetesen nagyon kényes kérdés, de igenis, hogy sikerült előre lépnünk. Miért is volt más ebből a szempontból ez a mostani tanácskozás? Azért, mert különböző tagállamokban igen nagy botrányok voltak az utolsó időben. Aztán más szempontból ott vannak a megszorító intézkedések, hiszen a kormányoknak a, az emberek a fogyasztókra igen kemény hatással lévő döntéseket kell hozniuk, és ebből a szempontból rendkívül fontos az, hogy hogyan is használjuk fel a adó forintokat. Tulajdonképpen több százmillió millió euró hiányzik a kasszákból minden évben az adóelkerülés adócsalás miatt. Ezért is döntöttem úgy, hogy az európai csúcs napirendjére tűzzük ezt a napot, ezt a kérdést. Ez természetesen egy olyan kérdéskör, amelyet egyetlen egy állam sem képes egyedül megoldani, és annak ellenére, hogy igen kényes, a téma, és ráadásul egyhangú döntést igényel. Mégis mindannyian egyetértettünk abba, hogy egységesnek kell lennünk akkor, hogyha az adóelkerülés, adócsalás ellen fel akarjuk venni a harcot, hiszen ez egy globális probléma, és hogyha Európában egységesen lépünk fel, akkor tudunk majd globális szinten is eredményeket elérni. Márciusban már ebből, erről a kérdésről eszmét cseréltünk, és ezzel talán már nyomást tudtunk gyakorolni azután, hogy évekig gyakorlatilag a vonatkozó jogszabályok álltak. Úgyhogy sikerült előrelépnünk, felgyorsult ez a lépés, és nagyon örülök annak, hogy ma beszámolhatok az első konkrét eredményekről. Egyrészt az áfacsalással kapcsolatban. Azt szeretnénk, hogyha június vége előtt igen gyors intézkedéseket vezetnének be a miniszterek annak érdekében, hogy megvalósuljon ez a cél. Ez nagyon nagy átterés, tehát minél hamarabb, pragmatikusan kell fellépni. Ott van most a megfelelő politikai akarat. Második pont. Talán önök is tudják, hogy két héttel ezelőtt az Európai Tanács először az ECOFIN reggeli részt vett, ahol arról esett szó, hogy az adócsalás, adó elkerülés ellen fel kell venni a harcot. A pénzügyminiszterek két héttel ezelőtt el is döntötték, hogy milyen mandátumot adnak az intézkedésekre, a tárgyalásokra, azok után, hogy két évig nem mozdult ez a terület. Mm, Andorra, Monaco, Liechtenstein, San Marino és Luxemburg kormányait felhívtuk arra, hogy az EU-s sztenderdeket minél hamarabb alkalmazzák. Ezen felül nagyon fontos az, hogy konszenzus alakuljon ki, azok után, hogy erről a szövegről már öt éve vitázunk. És most végül is sikerült ö, egy végpontot kijelölni, az év vége lesz ez ö, a lejárat. Harmadik pontunk, mindannyian szeretnénk, hogyha az automatikus információ csere megvalósulna, és ez vonatkozna az adóbevételekre, illetve az adóelkerüléssel, adócsalással kapcsolatos információkra. Nagyon örülök annak, hogy bizonyos tagállamok most egyfajta Európai Uniós szintű megközelítést kívánnak előmozdítani. Már létezik Európában egyébként egyfajta információs csere, de mégis szélesíteni kell ennek a körét az Európai Uniós jogszabályok, vonatkozó jogszabályok, amelyekkel kapcsolatban az Európai Tanácsi javaslatokat fog tenni, igen jó keretet fog biztosítani a tagállamok adóhatóságai számára az adóbeszedés területén. És a negyedik terület a céges adózás, a profit áthelyezés, illetve az agresszív adópolitika. Ez nem csak Európában, hanem világszinten problémát jelent, ebben egyet is értettünk. Itt is az év végében jelöltük meg azt a határidőt, amely a szubszidaritás vonatkozó jogszabályok, illetve a pénzmosásra vonatkozó jogszabály előre, előmenetelére vonatkozik. Ezt a témát, tehát az adóelkerülés, adócsalást ismét decemberben napirendre fogjuk tűzni. Azután Szíriáról cseréltünk eszmét, és ezzel kapcsolatban egy nemzetközi konferencia, amely a 2012. júniusi Genfi eredményekre vezet vissza. vissza. A külügyminisztereket megkértük arra, hogy ezt a helyzetet minél hamarabb rendezzék, és tegnap egy Európai Uniós szintű politikai megoldásra született javaslat. A tanács további 12 hónappal kiterjesztette a megszorító csomagot, és azokat a feltételeket, amelyeknek a mentén a nemzeti politikák is alakulnak. Egyelőre úgy tűnik, hogy a miniszterek vissza fognak térni még augusztus 1 -e elett, előtt erre a kérdéskörre. attól függően, hogy a genfi tárgyalások hogyan is folynak. Úgyhogy, kedves kollégák, azt hiszem, hogy igen jól és összpontosított volt ez a mostani találkozónk, nagyon sok határidőt dolgoztunk ki, és gyakorlatilag mindent a következő egy évre vonatkozólag eldöntöttünk. Ez pont a jövő évi európai parlamenti választásokig terjedő időszakra vonatkozik. És végül engedjék meg, hogy megosszam gondolataimat egy olyan témáról, amelyet Mártin Schulz, az önök elnöke is megemlített, itt a fiatalok, illetve a munkanélküliség problémájára gondolok. Rendkívül fontos ez a probléma, úgyhogy ez napirendünkön kell, hogy szerepeljen, és a júniusi európai csúcson minden bizonyal szó kerül majd erről a témáról, hiszen garanciákat kell adni a fiataloknak arra vonatkozólag, hogy a jövőben vagy tovább tudnak tanulni, vagy pedig dolgozni tudnak. Ez egyébként az április 22-i tanácsi végkövetkeztetésekben is szerepel. A tanácsban azt mondták a tagállamok, hogy most meg fogják egymással osztani a vonatkozó jól bevált gyakorlatokat, illetve konkrét javaslatokkal fognak előállni. Úgyhogy pénteken a tagállamoknak elküldtem egy levelet, amelyben arról írok, hogy a júniusi csúcsra ezt a témát dolgozzák ki. A szociális partnereket is kérem ebben a levélben arra, hogy dolgozzák ki a javaslataikat. Ez egy rendkívül fontos prioritás, hiszen a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés a tétje ennek a kérdésnek, és ilyen szempontból rendkívül fontos a következő pénzügyi keret alakulása is. 2014. január 1-ig kell tehát ezt a programot kidolgoznunk, és ehhez az Európai Parlament támogatására is szükségünk van, hiszen itt milliónyi fiatal várja tőlünk azt, hogy politikai löketet adjunk ennek a témának. Köszönjük szépen, elnök úr! Úgyhogy bőven van még tennivaló akkor az év végéig. Most az Európai bizottság elnökének, Bározó úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők! A mostani európai tanácsülés olyan céges hangulatban ö, zajlott. A tényekről, a konkrét feladatokról beszéltünk és persze sok dilemmáról a jelenlegi kihívások tükrében. És azt próbáltuk egyeztetni, hogy jó irányba tartunk-e, úgy gondolom igen. Az energiapolitika területén igen, lépéseket tettünk egy integráltabb, hatékonyabb, fogyasztóbarátabb, európai energiapiac irányába, és egy fenntarthatóbb és biztonságosabb energiamix irányába. Amikor adó elkerülésről és adócsalásról van szó, akkor megváltozott teljesen a dolog háttere, úgy néz ki, hogy egyes országok most elkötelezettek a felség elvének érvényesítése mellett és az igazságosság elve mellett. A, persze a tanács következtetései lehettek volna pontosabbak vagy ambíciózusabbak, de van számos témában új lendület, és a tanács ülése ezt csak erősítette. Most Cselekvésre van szükség, a javaslatok megvalósítására, végrehajtására. Hölgyeim és uraim! Az energiára szóló vita a tanácsban során egy nagyon gyorsan változó nemzetközi energiatérképet vázoltam föl, mert óriási különbség van az energia árában kontinensenként, és a piaci feltételekben is, még Európa szerte is és éppen ezért szükség lenne egy európaibb, közösebb fellépésre ezen a nagyon fontos területen, amely ugye a versenyképesség és növekedés egyik alappillére. Ha valaha és valamilyen téma kapcsán összefogásra volt szükség, akkor ez az energiapiacok összekötése per excellence, mert az Európán kívüli trendek nem jó irányba mutatnak számunkra. 2012-ben az ipari gázárak az USA-ban negyedébe kerültek az európai gáznak, és a benzinárak tekintetében is majdnem kétszer annyiba kerül nálunk a benzin, és itt az ideje, hogy ebből a helyzetből gyorsan kilábaljunk. Sajnos nem nekünk dolgozik a geopolitika, igenis lehet jól alkalmazkodni, azért ezzel együtt is, ha megvan ehhez a politikai akarat. Általában véve a tanácsi tanácskodás résztvevői abban egyetértettek, hogy most kell a jövőre vonatkozó jó döntéseket meghozni, hogy a jövőben majd meg tudjuk birkózni a kihívásokkal. Ez öt területen jelent feladatot számunkra először is. El kell mélyíteni a az energia belső piacát és a cégek számára egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni. <clears throat> Be kell ruháznunk az innovációba és az infrastruktúrák összekötésébe. Az energiahatékonyságot kell aktívan ösztönözni, jobban ki kell használnunk, és olcsóban ki kell használnunk költséghatékonyabban az, a megújuló energiaforrásokat, és ötödsorban új nemzetközi forrásokat kell feltérni az Európai Energia Közösség, és erről beszélhetünk most már, kialakulóban van, mert hiába különböző az egyes tagállamok energia mixje, a kihívás globális, az energiállátás biztonsága, fenntarthatósága csak határokon átívelő együttműködésben valósítható meg. Nem kell, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy a Connecting Europe Facility, illetve az MFF tárgyalások is nagy részt e témák közül, körül forognak, és nyilván a programok számára költségvetési támogatást is kell adni. Nem az a jó vagy rossz, hogy mit dönt a tanács a következtetésekben, hanem hogy mi sikerül ebből megvalósítani, mennyire konzisztens, koherens, közös a fellépés. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az adóelkerülés, adócsalás témáját üdvözöltem, és örültem annak, hogy az Európai Parlament is támogatta a bizottság eltökélt megközelítését. Tudjuk a probléma nagyságrendjét, tudjuk, hogy mekkora károkat okoz ez nekünk, és tudjuk, hogy mit is kéne tenni. A javaslatok nagy része már korábban is felmerült. Már 2008-ban javasolt az Európai Bizottság, hogy egyes irányelvek között teremtsünk jobb összhangot az adóelkerülés mm, megszüntetése érdekében. A cselekvési terv, amelyet tavaly decemberben bemutattunk, is tartalmazott ajánlásokat, és két konkrét ajánlásunk is volt az adóparadicsomok beszüntetésére tavaly. De ezzel együtt továbbra is hatalmas károkat okoz az adó elkerülés és adócsalás, és mindezen erőfeszítések eddig nem sikerült, hogy rávegyék a tagállamokat konkrét lépésekre. Végre, most úgy tűnik, hogy valami lendületet vett a dolog. A médiának köszönhetően egyes esetekre való fény derülésének következtében. Az európai tanácsi következtetések rámutattak arra, hogy prioritás kell adni az automatikus információ cserének, és ki kell azt bővíteni minden típusú jövedelemről szóló információra, mint ahogy azt a nemzetközi normák is egyébként ajánlják. A minőségi cél ezen belül az, hogy ha nem is sikerült megegyezni az automatikus információ csere megkezdésének végleges időpontjában, ebbe az irányba kell dolgozni, és ezért hamarosan új javaslattal fogunk élni a következő hetek során, hogy a következő tanácsülésen már júniusban újra napirendre kerüljön a téma. Végre megvan a mandátumunk ahhoz, hogy Svájccal, Liechtensteinnal, Monakóval, Andorával és San Marinoval is tárgyaljunk, és minél hamarabb megegyezünk velük. Üdvözlöm azt, hogy az Európai Tanács eltökélt amellett, hogy a savings, vagyis a megtakarítás irányelvet még idén elkívánja fogadni. Ezek jó jelek, de ezeken túlmenően ö, arra is figyelemmel kell lenni, hogy az adóelkerülés adócsalás globális témák, és nem elegendő velük európai szinten foglalkozni. A G8-akkal ugye egyértelműen együtt kell működnünk, jövő hónapban lesz közös sus találkozunk, és a G20-akkal is, és az OECD országaival is. Európa kezdeményezte az automatikus adatcserét, és meg szeretnénk őrizni ezt a lendületet, hogy mi maradjunk a kezdeményezés élén. Nem tudok minden kezdeményezést felsorolni, amelyek eh, ezen a témán belül elhangzottak és a szükségesek. Ideértve az agresszív adótervezés problémáját. Szükség van arra is, hogy átláthatóbbak legyenek a társasági adórendszerek, az Európai Bizottság ezt konkrét céljának tekinti, hogy ezt megvalósítsa. A fő problémám azzal van, hogy amikor az Unióban ezekről a témákról beszélünk, akkor kiderül, hogy ha hatékonyak akarunk lenni belsőleg, külsőleg, akkor együtt kell, kellene legalábbis fellépni. Amit jelenleg nemzeti szinten csinálunk, az sokkal hatékonyabb lenne, hogyha ezt összefognánk, és koherensebb megközelítés keretbe helyeznénk. Itt tipikusan közösségi megközelítésre van szükség, mert egyébként a kiskapuk megmaradnak. Tisztelt képviselők, most a munkahelyteremtés a legfőbb prioritásunk. És az adóparadicsomok megszüntetése, vagy legalábbis visszaszorítása, a júniusi tanácson tehát ez, ezekről a témákról újra szó lesz, ahogy ezt az elnök úr is jelezte. Egyes területeken azonban munkaerő hiány van, például az internet gazdaság kapcsán kiderült, hogy a reál gazdasággal ellentétben e, itt elmaradtunk. Kevés az a fajta munkaerő, amely itt tudja hasznosítani magát. Tagállami és európai szinten tehát nem szabad, hogy az európai intézmények útjába álljanak a magáncégi kezdeményezéseknek, hanem éppen ellenkezőleg mobilizálnunk kell őket, és az európai pénzeket is annak a szolgálatába kell állítani, az Európai Beruházási Bank tőkét ide értve, hogy ez a fajta munkaerő szélesebb körben kialakuljon a vállalkozások, az alkalmazottak, a vállalkozások cégek körében kell tehát népszerűsítenünk ezt a fajta tevékenységet a növekedés érdekében. Az utóbbi két év során az Európai Bizottság folyamatosan a politikai napirend élén tartotta a munkanélküliség elleni küzdelmet, és ezen belül is a fiatalok munkanélküliségének problémáját. A bizottság nemrégiben egy csomagot, december 5-én történt ez meg, fogadott el, az úgynevezett ifjúsági garancia témában, amely a 18-25 év közötti fiataloknak garanciát ad arra, hogy vagy dolgozhassanak, vagy képzési programokban vehessenek részt. Gyorsan cselekedtünk, és a fiatalok munkanélküliségét annyira prioritássá tettük, hogy sikerült már is 6 ö, milliárd eurót erre a témára átcsoportosítani. Az a fiatalok munkanélkülisége ezzel együtt továbbra is sajnos nő Európa szerte, tehát a jogalkotás nem elegendő. Mi, a bizottság készek vagyunk a szociális és más alapokból is erre pénzeket mozgósítani, és az európai szemeszter és az ország ajánlások kapcsán is, amit holnap fogunk egyébként megjelentetni, első helyre tesszük az fiatalok munkanélküliségének problémáját és a tagállamokat ösztönözzük arra, hogy például a költségvetések rendbetételével is segítsék a növekedést, a munkahelyteremtést, különösen a fiatalok számára. Itt az ideje annak, régóta meg kellett volna ezt tenni, hogy ezen a területen előrelépjünk. Hölgyeim és uraim, a polgárok konkrét lépéseket várnak a politikai vezetőktől, ezért nekünk most mindent meg kell tennünk, hogy a kihívásokra konkrét válaszokat adjunk valóban, és felgyorsítsuk ezeket a folyamatokat. Köszönöm, hogy meghallgat. Köszönjük szépen Barroso úrnak. Most a szokásos eljárásnak megfelelően a kollégák kapnak szót, öt férfi, három nő van közöttük, a frakciók felszólalói következnek, tehát először is Rangel úr kap szót a néppárt részéről, nyolc és fél perce van. Palma. Parlamenti elnök úr, elnök urak, Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Az elmúlt héten az Európai Tanács beszélt az adó elkerülésről. Ez egy megkerülhetetlen téma, amely azért is van így, mert évente Európa több mint 8 milliárd eurót veszít el emiatt a probléma miatt. Ez a biztonság, az oktatás vagy az egészségügy elől veszi el a pénzt. Ez egészen elképesztő. Egyesek szerint a múlt héten nem történt el, kellő előrelépés. Már csak azért sem, mert nem biztos, hogy nincsen, hogy nincsen igazuk azoknak, akik ö, kritikákat fogalmaznak meg, hiszen Európa kézzelfogható eredményeket szeretne. És ezért lenne fontos az, hogy igazi európai vezetés alakuljon ki ezen a területén. Beszéljünk most az adóparadicsomokról. A világokban az erő adóparadicsomok több mint 14 ezer milliárd eurót vesznek el, és ezeknek nagy része Európában található, és hogyha nem Európáról van szó konkrétul, konkrétan, akkor egyfajta európai protektorátusokon találhatóak eh, ezek a területek, és ez nagyon inkoherens. Képzeljék el, hogyha minden évben, ha csak ennek a 20%-át képesek lennénk beszedni, akkor óriási mértékben tudnánk eh, csökkenteni az európai eh, eladósodást és a befektetéseket ösztönözni tudnánk. Nem sokára ugye a következő pénzügyi keret, az MFF egy fontos téma, de ezért is, tehát hogy ezt megtámogassuk, ehhez is szükség lenne a, felvenni a harcot az adóparadicsomokkal. És ehhez arra van szükség, hogy a tagállamok adóhatóságai között információcsere valósuljon meg, és hogy ki tágítsuk a vonatkozó irányelv hatáskörét. Sokkal keményebben kellene fellépni az adóparadicsomokkal kapcsolatban. Van itt aztán egy másik téma is, ami szintén nagyon zavar. A fejlesztési pénzek kiosztása olyan országok számára, amelyek tulajdonképpen adóparadicsomok. Tulajdonképpen csak az adóparadicsomok azok, akik az európai infrastruktúrákból hasznot húznak, a mi közös politikáinkat kihasználják. És ugyanakkor elrejtik azokat a pénzeket, amelyek pontosan az európai büdzsét kellene, hogy táplálják. Itt franciául ezt úgy mondják, hogy ez olyan, mintha Jóskát öltöztetnénk fel Miska helyett. kedves kollégák, szeretnénk beteljesíteni az európai egységes piacot, szeretnénk átláthatóvá tenni gazdaságainkat, de hogyha logikusan akarunk fellépni, akkor tulajdonképpen végig kell követnünk a gondolatmenetünket. A six-pack és a two-pack kapcsán is mondom ezt, hiszen a múlt héten erről szavaztunk, mindent megtettünk annak érdekében, hogy a gazdasági unió hatékony legyen és erős, annak érdekében, hogy a jövőbeli nagy csapásokat jobban ki tudjuk védeni. De csak akkor valósul meg a hatékony gazdasági unió, hogyha nagyon keményen fellépünk az európai adóügyek területén is. A válság megoldásához nem elég az, hogyha az adóelkerülést megpróbáljuk megakadályozni. Nem, itt egyfajta európai közös adórendszert kell kidolgozni annak érdekében, hogy valós előrelépést tudjunk elérni. Enélkül ugyanis ugyanazokat a hibákat fogjuk megismételni, amelyeket a egységes piac kapcsán elkövettünk. Tulajdonképpen már 1992 óta meg kellett volna oldódjanak ezek a problémák, de igazából nem is beszélünk róluk. Itt, amikor hogyha nem beszélünk az adóügyekről, az olyan, mintha alá se írtuk volna sosem a római szerződést. Konvergenciára van szükség a gazdasági és szociális unió létrehozásához, de ugyanakkor ehhez megfelelő adóügyi hátteret, adóharmonizációt kell végrehajtani mert csak így lehet igazi banki és büdzsé uniót, költségvetési uniót létrehozni. Ehhez pedig arra van szükség, hogy a különböző stratégiákat országról országra összehangoljuk. Röviden, nem szabad, hogy a koherenciánkból veszítsünk, mert ez bizony sok pénzbe kerül. Azért is beszéltem, mostanáig franciául beszéltem, hiszen Joseph Dole nevében beszélek, de most át fogok térni anyanyelvemre, ugyanis azokról az országokról kívánok beszélni, amelyek most éppen pénzügyi asszisztencia programban vannak. Portugáliáról van szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnökök, kedves kollégák, úgy gondolom a néppárt üdvözli a legutóbbi európai csúcs eredményeit, de ez még csak a kezdet, és még messze vagyunk a kívánatos eredménytől. Rövid, illetve középtávon egy bankuniót, egy költségvetési uniót és egy fiskális uniót építünk ki. Nem csak arról van szó, hogy harcolunk az adóparadicsomok és az adócsalás ellen. Azt követeljük, hogy legyen egy megerősített együttműködés, egy igazi adóharmonizáció, amely erősíti a belső piacot ahelyett, hogy azt fragmentálná. És természetesen nagyon fontos a bizalom kérdése is az Európai Unió minden egyes területén. Ez a en, fontos, hogy meglegyen a bizalom, és emellett adó ösztönzőket is kell teremtenünk ott, ahol pozitív adódiszkrimináció érvényesült. A fő probléma gyökere abban rejlik, hogy eddig nagyon nagyok voltak a különbségek az adórendszerben, átláthatóság nélkül, érthető kritériumok nélkül, és amikor azon országokról van szó, amelyek nagyon nagy gondban vannak, pénzügyi válsághelyzetbe kerültek, így az én országom Portugália is ide tartozik. Világos, hogy fontos az adórendszer területén bizonyos kivételeket is meghatározni mindenek előtt a vállalkozások területén. Itt a beruházásokat kell mindenképpen megerősítenünk, és ezáltal fejlesztenünk, előmozdítanunk a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. Az átláthatóság és a harmonizáció persze nem azt jelenti, hogy egy egységes keretet kell feltétlenül létrehoznunk, ma azonban azt láthatjuk, hogy a leggazdagabb országok sokszor kedvezőbb adórendszereket alkalmaznak. Itt van beruházás, van gazdasági növekedés, míg nem a nagy gondokkal küzdő országban a megfelelő adórendszer képítése és az adó ösztönzők létrehozása problémát okoz. Egy koherens megközelítésre van szükség, ahol a kivételekre vonatkozó szabályozás nem csak a legerősebb országokat támogatja, hanem ahol mindenki élhet ezen eszközökkel a gazdaságpolitika egy eszközeként, hogy ezáltal a nemzetgazdaságok, amelyek a legnagyobb gondokkal küzdködnek, újra versenyhelyzetbe kerüljenek. Ez nem azt jelenti, hogy mindent elvetünk, azt jelenti, hogy észszerűen járunk el, átlátható módon, és érthető kritériumokat határozunk meg. Más szóval tehát, hogyha a koherencia, a racionalitás és az átláthatóság beépül az Európai Unió adórendszereibe, akkor olyan helyzetbe kerülünk, amelyben a nagyobb gondokkal küzdködő országok kezébe egy olyan adórendszert adunk, amely vonzó, és amely megszüntetheti azokat a nehézségeket, amelyekkel ezen országok szembesülnek. Mindenek előtt a tanács elnökének és a bizottság elnökének szeretném elmondani, felszólítom az európai intézményeket, hogy ebben a szellemben tevékenykedjenek. Legyen egy ambiciózus adóreform. Tegyünk valamit a vállalkozói adó területén is azon országokban, ahol nagyon nagy gondok vannak, többek között Portugáliában, tehát hazámban. Hogyha küzdünk az adóparadicsomok, az adócsalás, az adóelkerülés ellen, akkor lesz elég mozgásterünk, hogy egy olyan európai rendszert hozzunk létre, ahol a kivételekre vonatkozó szabályozások főként a legszegényebbeket szolgálják, azokat, akik a legnagyobb gondokkal küzdködnek, nem pedig azokat az országokat segítik, amelyek már egyébként és versenyelőnyben vannak. Köszönöm szépen, Paulo! Szeretném megkérni a kollégákat, hogy tartsák be a felszólalási időt, hogy tarthassuk az ütemtervet. A szocialisták ugye mindig ilyen nagy lelkűek a kereszténydemokratákkal szemben, de hát azok meg sokszor visszaélnek vele, és túlhúzzák az időt. Szoboda úr most az Európai Szocialisták és Demokraták nevében szólal fel, 6 perce van. Nagyon szépen köszönöm. Rangel úr ma azt mondta el, amit mi már három-négy éve mondunk, tehát több időt kell neki adnunk, hogy elmagyarázza és kifejthesse álláspontját, és ez már haladás, hogyha a néppárt ugyanazt mondja, amit mi már hat éve mondunk. Van Rompuy úr, ön azt mondta, a találkozó rövid volt de hatékony? Lehet, hogy ez egy újfajta szabály, minél rövidebb a találkozó, annál hatékonyabb. De egyetértek önnel, valóban hatékony volt, és ha már az energiahatékonyságról is beszélünk, akkor soha nem lehetünk elég hatékonyak. És ha már az energiánál tartunk, évek óta harcolunk azért, hogy legyen egy energiaközösség a tanács. Nem reagál, nem válaszolt erre a kérésünkre, most végre ők is zászlajukra tűzték ezt az ügyet. Évek óta harcolunk a belső energiapiacért, évek óta nem reagálnak rá, most hirtelen elindultak ők is ebbe az irányba. A Linci egyik energetikai vállalat, illetve acélvállalkozás éppen a napokban informált, tájékoztatott engem arról, hogy Amerikába tevődik át a tevékenységük, azért, mert túl magasak az energiaárak Európában, tehát csökkentenünk kell az energiaárakat. De természetesen nem azáltal, hogy egyszerűen nekivágunk a frackingnek, a hidraulikus repesztés, kőzetrepesztés eszközével élve, hanem az energia hatékonyság irányába kell minden elő, mindenek előtt haladnunk. Önök is tudják, valószínűleg, Turmes úr valahol itt bujkál, önök is tudják, hogy hány hónapon keresztül kellett kötelező célkitűzésekért harcolnunk, és aztán sikerült végre valamilyen kompromisszumot kieszközölni, hiszen elméletben mindig nagyon bátrak vagyunk, de a cselekvés az már egészen más kérdés. Ami az adó paradicsomokat illeti, a Svájccal és egyéb országokkal történő tárgyalások alapja a felülvizsgált, vonatkozó felülvizsgált irányelv lesz majd. Azt hiszem, ezt a tárgyaló felek nem értették meg. Még egyszer elmondom. A megtakarításokra vonatkozó irányelv felülvizsgálatán alapul majd, alapulnak majd a tárgyalások. Úgy gondolom, mindkettőre szükség van. Mindenképpen meg kell feleznünk az adóhézagot 2020-ig, emellett pedig nagyon fontos utána nézni a multinacionális cégek tevékenységének. Mindenhol arról olvashatunk, hogy az Apple és hasonló cégek hogyan élnek vissza a különböző adórendszerekkel, hihetetlenül alacsony szintre csökkentve az adóhozzájárulásokat, és emellett az adóparadicsomokról készítenünk kell egy fekete listát, és szankcionálnunk kell bizonyos vállalatokat és bankokat, főleg amelyek ilyen adóparadicsomokban tevékenykednek. Rátérnék az utolsó elemre, amely rendkívül fontos számunkra, ez pedig a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség. Örülök, hogy fáron úr is felkarolt ezt a kérdést, és Barozó úrral is egyébként egyetértek. Most ugyanis azt látjuk, hogy hirtelen, miután évekig tétlenül néztük, hogy nő a munkanélküliség, elkezdtünk kapkodni. Mindenki most hirtelen tenni akar valamit. Spanyolország, Görögország irányába azt mondja most hirtelen a német miniszter, hogy segítünk nektek. A német kormány is így nyilatkozott, 5000 személy számára akarnak egyfajta átképzést biztosítani. Közel 3 millióból 5000 embernek akarnak segíteni. Jó kezdeményezés, ez nem akarom bírálni. Végre csinálnak valamit. De nem lehet ezt egyéni kormányokra bízni, akik hirtelen lelkifurdalást éreztek, és segíteni akarnak a szegény bajba juttottaknak. Európai politikai szintre kell ezt emelnünk, és az Európai Bizottság részéről vannak nyilatkozatok, igen, de tény cselekvést nem látunk, beleérte a költségvetést is. 7 évre 6 milliárd euró. Tudják, hogy ez mit jelent? Ez csepp a tengerben. Lehet, hogy bizonyos embereken tudunk ezzel segíteni, de Európát megmenteni így nem tudjuk. Éppen, ez, éppen ezért van szükség erre a backloadingra a költségvetésben, de nem elégséges ez sem. Meg kell találnunk a pénzügyi eszközöket, hogy segítsünk a fiatalokon, a későbbi években is, hiszen a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség nem fog hirtelen véget érni 2015-ben vagy 2016-ban. Fontos ezen a téren haladást elérnünk. A német miniszter, a francia miniszter, azt hiszem az osztrák miniszterelnök is Spanyolországban járt. Igen, fel kell hívni a figyelmet erre a problémára, ez igaz, de egy igazi európai politikára van szükség ezen a téren. Volt ugye egy javaslat a ifjúsági garanciára, volt egy döntés a növekedési paktumról, de hát azóta nem történt semmi. Fontos, hogy önök a tanácsban felhívják a kormányok figyelmét arra, hogy tényekkel és cselekvéssel is alá kell támasztani a nagy nyilatkozatokat. Az önök hivatali ideje is hamarosan véget ér. Kérdés, hogy mielőtt véget ér a hivatali időnk, azt tudjuk-e mondani majd a fiataloknak, hogy tettünk értetek valamit. Ez lesz a mi nagy próbatételünk, és remélhetőleg sikerül majd jól szerepelnünk ezen a próbatételen, olyan értelemben, hogy sikerül végre munkahelyet teremtenünk a fiatalok számára Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hánász. Velen asszony következik három percben. Köszönöm szépen. Kedves Fárompoly elnök úr, az önök következtetései azt a benyomást keltik, hogy a tanács is rájött arra, hogy a jelenlegi energetikai és éghajlati politika az Európai Unióban kudarcot val. Nem csak háromszor magasabbak az energiaárak, mint az Egyesült Államokban, hanem annak ellenére, hogy van éghajlatvédelmi politikánk, a szüvegházhatású gázok kibocsátása a tanulmányok szerint nőtt. Ennek változnia kell, és az én frakcióm, az ALDE úgy gondolja, hogy az egyetlen módja annak, hogy visszafordítsuk ezt a tendenciát, az, hogy a beruházók számára világos piaci körülményeket teremtünk, amíg ugyanis a beruházók nem tudják, hogy a jövőbeni jogalkotás hogyan alakul, nem ruháznak be egy összekapcsolt európai energiahálózatba, az energiahatékonyságba és az alternatív energiaforrásokba. Tudjuk, hogy Európa mindig a megújuló energiaforrásokról beszél. Amikor a földgázról van szó, új technológiákat mantrázunk, és fontos, hogy világosabban fogalmazzunk ezekkel kapcsolatosan. Nem elég ezekre utalni és ezeket felszínesen érinteni. Úgy gondolom, a csúcs egy jó lehetőség lett volna tiszta helyzetet teremteni a piaci beruházók számára, de tartok tőle, hogy nem éltek a lehetőséggel, és a következtetéseket nem követi jogszabályi változás a tagállamokban. Három dologra szeretnék kitérni. A harmadik energiacsomag végrehajtása prioritás. Őszintén szólva egy kicsit már elkésztünk ezzel, hiszen legutóbbi mandátumának egyik legfontosabb témája volt ez, az energiacsomag, az éghajlatvédelmi csomag Barroso úr, de hát még mindig nem sikerült végrehajtani ezt a csomagot. Az ETS, az emissziókereskedelmi rendszer is elbukóban van, szép prioritásokat meg fog fogalmazni, de hát tenni is kéne valamit. Az egységes energiapiac sajnos még mindig nem valósult meg, sőt messze van ettől. Az egyik fő ok ennek az, hogy néhány nagy tagállam még nem hajtotta végre az általam említett csomagot, és azt hiszem, most a tanácsnak kell nyomást gyakorolni a tagállamokra. Azokra, amelyek még mindig akadályozzák a belső energiapiac megvalósulását. Másodszorban egyetértünk azon következtetéssel, hogy az új energia és eh, IT infrastruktúrákba be kell ruházni. Ugyanakkor azonban a következtetések megint csak nincsenek összehang, összhangban azzal, amit a tanács tesz a Connecting Europe Facility, tehát az Európai Hálózat Összekapcsolódási Eszköz kapcsán. 9,1 milliárdot javasolt a bizottság, körülbelül 5 milliárdra csökkentette ezt az összeget a tanács az energiainfrastruktúra területén. Emellett 200 milliárd euró lett volna a tőkeáttételi hatás a magán, magánágazat bevonásával, most azonban a tanács javaslatával rejelentősen csökken ez is. Sajnálatos módon ilyen szegényes erőforrásokkal nem lehet majd végrehajtani a következtetésekben megfogalmazott célkitűzéseket. Harmadsorban visszatérnék ismét csak a tanácsi következtetések és a tények közötti hézagra. Önök azt mondják, hogy az energiainfrastruktúrába főként a, tőké, a tőkét főként a magánágazatból kell bevonzani, a magánszektorból, de ha valóban így gondolják, akkor tehát, hogyha valóban úgy gondolják, hogy a piacról kell ezt finanszírozni, akkor támogatni kell, meg kell erősíteni azokat az eszközöket, amelyek ezt segítik. Ezért a projektkötvényeket támogatnia kellene a tanácsnak a véleményünk szerint. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most három percben Hármasz adok szót. Tisztelt képviselőtársaim, az előző csúcs találkozón az adó téma kapcsán még mindig ö, nem sikerült a bank titok kérdését kezelni, továbbra is a magán jellegű adó kimenekítés tömeges maradhat. Szükség lenne arra, hogy jogszerűek legyenek a jövőben azok az intézkedések, amelyekkel a nagy cégek egy-egy országokból való nyereség kivitelét meg lehet akadályozni, mert óriási adódömpig van Európában, amivel nem tud a jogalkotás lépést tartani. Rampoly úr utalt erre, azt mondta, hogy idén decemberben minden nyitott kérdést majd a tagállamok megvitatnak. Nem tudom, hogy ezt érthetjük-e úgy, hogy akkor konkrétan tájékoztatnak-e minket majd arról, hogy a tanács mit lép, határidőket nem hallottunk. Ezért érdekelne Rompoly úr véleménye, hogy mit gondol ön és a tanács a mi Ekon bizottságunk által javasolt országonkénti megközelítés kérdéséről. Sharon Bowes asszony, az Ekon Bizottság két irányelv megalkotását vagy módosítását javasolná az átláthatóságról és a könyvelésről. Az energia témában önök energia ügyi fordalom ról beszélnek, hát elnézést kérek, hogy ünneprontó vagyok, de én inkább ellenforradalomnak nevezném azt, ami történt, amit Andris Pibax az előző időszakban megígért, hogy jövőbe mutató energió, energia stratégia lesz, és fel is építette ennek az alapjait. Gyakorlatilag ezt most a bizottság és a tanács szépen közösen megsemmisíti, vagy legalábbis elhallgatja. Abszurdnak tartom, hogy új atomerőművek építésének a állami támogatásáról beszélnek 50 évvel azután, hogy kiderült, hogy óriási a költsége az atomenergiának. Nem igaz, hogy az atomenergia olcsó, és az sem igaz, hogy ha olcsó az energia, a gazdaság fellendül. Önmagában az nem garancia. Lehet, hogy a palagáz most még olcsó, egy darabig még olcsó marad, de ez megint csak egy adhok alkalmi megközelítés. Ha a bizottság eh, ahelyett, hogy új buborékokat épít eh, palagázból, amelyek hamarosan majd úgyis kipukkadnak, inkább a megújuló energiákról beszéljen. A legszomorúbb az egészben pedig, és ez nem is a tanács döntése volt, hanem a külügyminiszterek tanácsának döntése, ami Szíria kapcsán történt. Szíria kapcsán, ugye még a frakcióban erről nem beszéltünk részletesen, azt látjuk, hogy ha augusztusban az Egyesült Királyság és Oroszország a biztonsági tanács többi tagjai együtt versengésbe fog egymással Szíriában, akkor nagyon rossz emlékeket idéző, elhúzódó polgárháború fenyeget, és ráadásul csak augusztusig van idő, előfordulhat, hogy a két hatalom versengése, és jó lenne, hogyha Ashton asszony és külügyminiszter kollégái lépnének, hogy ezt megakadályozhassuk, mert egyébként nagy baj lesz. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük, Hámszasszony! Engedjék meg akkor most nekem, hogy mondjak valamit. Gyakran kritizálnak azért, hogy elveszem a mikrofont egyesektől. A német mondatok gyakran nagyon hosszúak. A mondat végén van gyakran az ige, és elnézést, hogyha most ezt nem vártam be. Most Martin Kalanennek adok szót a konzervatívok és reformisták frakciójából. Az angol nyelv, az tömören fogalmaz, a spanyolról meg ne is beszéljünk, ugye. Saját választó körzetemben a polgárok első problémája az, hogy milyen drágák az energiárak. Ezt gondolom bárhol, ha felmérjük, ezt kapjuk. 2005 óta az villamos energia ára az EU-ban 29%-kal, nálunk 80%-kal nőtt, míg az USA-ban csak 5%-kal. Tehát új időszak jön, és itt az ideje annak, hogy döntéseket hozzunk ezen a területen. A prioritások a tanács megfogalmazta, energiahatékonyság, egységes belső piac, külső források bevonása, stb. stb. Ezt rugalmas jogalkotással remélik megteremteni. Remélem, hogy így is lesz, és nem önkényes célokat fogunk megint előírni, mint ahogy önkényes célokat fogalmaztunk meg korábban is. Hiába fogalmazunk meg újabb célokat, közben az árak megint emelkednek. A jogalkotás nagy részét a jelenlegi parlamentet követő és a bizottságot követő új parlament és bizottság fogja majd megvitatni, de az tény, hogy ö, sürgős a kérdés elfogyhat az energia. A tanács sajtótermében az újságírók csak az olajról, az oliva olajról hajlandók és kérdezni, és nem kérdeznek rá a nyers olaj problémájára. Kombedit úr ezt megteszi néha, de most tényleg kár, hogy Soros biztos úr megint nem jól fogalmazott, az EU intézmények fellépése mindig csak szimbolikus. Oliva olajról van szó, miközben a nyers olajára az egekbe tör. Remélem, hogy a jövőben a tanács és az európai intézmények valóban olyan kérdésekkel foglalkoznak majd, ami, amelyek valóban foglalkoztatják a polgárokat. Múlt héten beszéltem arról, hogy a, az adó elkerülés, adócsalás elleni harc nem szabad, hogy az adó harmonizáció ürügyjeként szolgáljon. Tudjuk, hogy ez úgysem lefele, hanem felfele e, erősödő versenyt indítana meg. Az EU-ban ez mindig így volt. Éppen ezért aggaszt nagyon, amikor azt látom, amit Schulz elnök e, nyilatkozik a tanácsülés után, amikor azt mondja, hogy az adó verseny megszüntetendő. Az adók területén minimum normákat kéne előírni, és szemete biztos ezt el is kezdte. Ha ez így van, az nagy baj, remélem, hogy rosszul idézték őt, és remélem, elnök úr, hogy a parlament nem fogja soha az adóharmonizációt támogatni, amely révén például, amely illetve ha bevezetnének, akkor Írország sem tudna, tudott volna kilábalni a saját bajaiból. Ha a, az egyes országok nem versenyképes adó ö, kulcsokat vezetnek be, ez a saját joguk, ezt ne tiltsuk meg nekük. Amikor francia holland, francia holland ezt teszi, akkor dőljön csak a saját dugájába az ő rendszerre, nem a mi bajunk az. Eh, vamos a dar la palabra ahora en nombre de los colegas. Megadjuk a szót azok kollégáknak, akik eh, a az e nevében. Köszönöm szépen. Itt igazából csak javaslatokról van szó, nem konkrétumokról, majd meglátjuk, hogy eh, ezeket majd hogyan fogják megvalósítani. Az uniónak mi is hiányzik? Az, hogy a tagállamokban az embereket bevonjuk a folyamatba. Az, hogy sohasem veszük figyelembe, hogy az emberek mit szeretnének, csak épp a választások időszakában, biztosan nem, sem, nem hoz semmi jót. Az Európai Unióba való kiábrándulás, az európai intézmények ből való kiábrándulás, vagy pedig akár a Schengeni terület, vagy az euróból való kiábrándultság állandóan növekszik. Van, akinek még tetszik, de egyre kevesebbeknek. És nem felhívásokkal vagy döntésekkel fentről, centralista módon, bürokratikusan lehet irányítani, és elérni azt, hogy az Európai Unióba egyfajta új bizalmat kapjanak az emberek, hanem inkább az embereket kellene bevonni ebbe a folyamatba, ehhez pedig nagy bátorságra van szükség, az embereket nem alá, alatvalónak, passzív szereplőknek kell tekinteni, hanem ö, referendumokkal, mint például ö, Svájc, amely lehet, hogy pont azért, mert nincs benne az unióba, lehet, hogy azért, mert nincsen uniója, lehet, hogy azért, mert sokkal alacsonyabb szintű az adózási szintje, mint az uniós országoknak. Minden esetre az biztos, hogy sokkal sikeresebben lábal ki a gazdasági válságból. Tehát például az euróval kapcsolatban is. Ki kéne kérni az emberek véleményét azért, hogy valódi konszenzus alakuljon ki, hiszen az igazi szuverenitás az emberek, a nép kezében van. Ezt kéri a Északi Liga és más pártok is a pártcsoport, pártcsoportunkból, hiszen erre van szükség ahhoz, hogy igazi demokrácia jöjjön létre. Köszönöm szépen! Most pedig az Egyesült Baloldal nevében Zimmer úr követ, asszony következik. Barozó úr, ön az imént elmondta, fontos lenne tudni, hogy a tanácson, a tanácsi csúcson hozott döntések a jó irányba mutatnak-e. És nyilvánvalóan ön úgy gondolja, hogy ezek a döntések jó irányba mutatnak. Én ezt megkérdőjelezem, mert én láttam egy paradigmaváltást már abban a következtetési mondatban, mi szerint most már az a lényeg, hogy minden politikai lehetőséget megragadjunk a versenyképesség, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében meg kell ragadni. Ez nem véletlen, és nem véletlen a sorrend sem. A két fő téma, amelyet a tanács tárgyalt, pontosan e paradigmaváltásba illeszkedik. Ezzel gyakorlatilag azt üzeni a tanács, hogy marginalizálja a társadalmi és ökológiai kérdéseket. Mit törődünk mi az ökológiai pusztítással, a növekvő társadalmi feszültségekkel? A globális versenyképesség a lényeg, mondja a tanács. És tulajdonképpen a tanácsnak az lett volna feladata, hogy ezt az ökológiai rombolást megállítsa. De ahelyett, hogy küzdjön az igazi energiaszegénység ellen, amelyről egyébként egyetlen szó nem áll a következtetésekben és a későbbi dokumentumokban sem, most a nagyipari szereplők számára akarják csökkenteni az energiaárakat, a fogyasztókat továbbra is terhelik a magas árak. Az Európai Unióban legalább 50 millió ember él, akinek nincs elég pénze arra, hogy a főzéshez, a mindennapi ö, tevékenységekhez szükséges energiát megfizesse. Nem tudnak fűteni például. És ezt a kihívást, ezt semmibe veszi a tanács energiahatékonyságról beszél, ellátásbiztonságról beszél, de ez egy olyan irányba mutat, amely nem védi meg az embereket attól a félelemtől, hogy a számukra szükséges energiát csak úgy tudják előteremteni, hogy lerombolják a környezetet. Valójában azt a kérdést kellene feltenni, hogy ki termel, hogyan és milyen célból energiát. Ez a fő kérdés, és ebből aztán levezethető az összes többi probléma megoldása. Ezután Ebből levezethető lenne, hogy milyen irányba kellene haladni az Európai Uniónak, hogyha a saját fenntarthatósági stratégiáját ö, egyáltalán komolyan veszi, még úgy gondolom ezt egyébként lesöpörtük időközben az asztalról, teljesen más irányba haladunk, a fracking eszközét akarjuk megragadni. A regionális termelés kérdése lenne itt egy nagyon lényeges elem és az így megteremtett ellátás biztonsága. Ez lett volna egy korszerű, modern, fenntartható megközelítés, ennek örültem volna én. És ugyanígy, ugyanez a helyzet az adóelkerülés az adóparadicsomok területén is. Igen, jó dolog, hogy itt végre történik valami, de mindannyian tudjuk, hogy ez nem lesz elég. Hogy abban reménykedünk, hogy azok az országok, akik eddig nem akartak részt venni ebben a harcban, hirtelen egyszer majd csak készen állnak, a részvételre, akkor tévedünk. És még egy mondatot szeretnék elmondani, hiszen én is németül fogalmazok, és hosszú mondatokat fogalmazok meg. Fiatalok munkanélkülisége, barozó úr ön azt mondta, attól tart, hogy a jogalkotási folyamatokban ezt a célkitűzést fellazítják, de ezt kérem, mondja el a tanácsnak, hiszen katasztrófa, hogy ezen a téren mennyire nem történik semmi, és mindannyian tudjuk, hogy a 6 milliárd nem lesz elegendő, legalább 21 milliárdra lesz szükség. Köszönöm. Van der Stop kolléga kap most szót. A függetlenek nevében két percet kap a kolléga, és ezzel le is zárjuk az első kört. Van der Stoep úr, öné a szó, két perce van. Maar ik ben onderdeel van de niet ingeschrevenen. Voorzitter, maar vandaag zou... Függetlenek nevében szólalok fel, mint ahogyan az elnök úr is elmondta. Tisztelt elnök urak! Önök is Schulz úrhoz hasonlóan azt mondják, hogy az európai polgárok még soha nem támogatták ilyen kevéssé az európai integrációt, mint manapság. A parlament elnöke, Schulz úr nem talált erre magyarázatot, de én elmagyarázom, hogy ez miért van. Az embereknek elegük van az egészből. Hatalmas problémákkal szembesülnek a keletiek miatt. Elegük van az Európai Unióból. Az egyszerű embereknek elegük van. Mindannyian tudjuk, hogy ez miért van, Fő oka ennek az, hogy az euró legyengítette az országokat, mindeközben itt Brüsszelben több tízezer tisztviselő dolgozik, és a holland külügyminiszter addig nem hagyja el Brüsszelt, most itt van, és addig nem hagyja el Brüsszelt, amíg nem biztosította azt, hogy az EU-s tisztviselők számát csökkentsék. 144 millió euróról van szó. Ebben az évben én is egy írásos dokumentumot fogalmaztam meg, levelet írtam a bizottságnak, de a bizottság eddig mindig kitérő választ adott nekem. 3000 tisztviselő az Európai Unióban többet keres, mint a holland miniszterelnök. Ebben az összehasonlításban szerepelnek a juttatások is, Ebbe a kategóriába tartozik az itt dolgozó tisztviselők egy negyede. Az Európai Bizottságnál is érdeklődött a számadatok helyessége iránt. Kérdezem, hogy a bizottság ezt meg tudja erősíteni ezeket a tényeket. Barozó úrhoz intézem kérdésemet. El tudja mondani, hogy az Európai Unióban dolgozó tisztviselőknek mekkora arányi a keres többet, mint 144 ezer euró évente, a különböző juttatásokat is beleszámítva. És láthatjuk azt is, hogy a szolidaritási járulékot is 5,5%-ra csökkentették. Érdekel, hogy ez a tény valóban helytálló-e. Számomra úgy tűnik, hogy a probléma még sokkal nagyobb, mint gondoljuk, és az egyszerű polgárok megérdemlik, hogy választ kapjanak kérdéseikre. Eh, Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság elnökének, aztán az Európai Tanács elnökének, és aztán majd még egy rövid kérdéskörre sor kerülhet. Bározó úré először a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Hát először is szeretnék válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek rajta szerepeltek a napi rendünkön, tehát az Európai Tanács témaköreit. Más témákban most nem kezdenék bele, mert ez eléggé eltérne a tártól. A mai témák, tehát az energia, az adóügyek, ezekkel kapcsolatban szeretnénk nagyon röviden reagálni a felvetésekre. Három és Zimmer asszonyok reagálva azt tudom mondani, hogy szerintem nincsen paradigmaváltás, ezzel nem értek egyet. Fel kell egyszerűen ismernünk azt, hogy mi történik. Változások történtek az nemzetközi területen is, az energia kérdéskörében, és ezt mindenképpen a mai politikáinkban is tükröznünk kell és tulajdonképpen erről van szó a tanácsi végkövetkeztetésekben. Az energiatérkép nem ugyanúgy néz ki ma, mint 5 vagy 7 évvel ezelőtt. Az Európai Bizottság pedig büszkén kiáll mindazon ö, döntései mellett, amelyeket az energia, illetve a klímapolitika területén tett. Hiszen az klímaváltozás elleni harcban globális szinten vezető szerepet töltünk be. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a nemzetközi versenyképesség milyen új helyzetet teremt. Az, hogy az Egyesült Államokban a palagáz kiaknázása milyen új hatással van a globális piacokra, azt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ennek hatása van ugyanis az Európai Uniós energiaárakra is. Ugyanakkor az EU-ban azt is láthatjuk, hogy nagyon alacsony szintű a beruházási kedv, hát ez a, ugye magyarázható a pénzügyi válsággal. Márpedig bizonyos tagállamokban ennek hatása van az energiapolitikára is. És végül, de nem utolsó sorban azt is láthatjuk, hogy az Európai Unió még nem teljes mértékű integrált belső piaca bizony a politikai döntésünket akadályozza. Tehát itt nagyobb integrációra van szükség, és ezek hatalmas kihívások, és pontosan ezért az Európai Tanács kimondta azt, hogy nem szabad, hogy meghátráljunk ezen kihívások előtt, hanem inkább európai szinten kell választ találnunk rájuk. Közös energiapolitikát, energia hatékonyság növelő intézkedéseket kell bevezetni, és én magam is mindig is azt mondtam, hogy ha az Egyesült Államokban palagáz forradalom van, akkor nálunk itt az EU-ban csináljuk meg az energiahatékonysági forradalmat, és ezzel leszünk majd hatéko- versenyképesek. A megújuló energiaforrásokba való befektetés, és az, hogy nemzetközi szinten közösen lépjünk fel. Ezek a legfontosabb dolgok most. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Tanács figyelembe vette azt, hogy a 2030-as politikák igenis és hatással lehetnek az energiapiacon való befektetésekre. A 2014-es javaslatok, illetve a jelenlegi javaslatok fényében. Az Európai Parlament vonatkozó iránymutatásait is nagyon is komolyan vettük. Arról beszélünk, hogy mit is lehet tenni 2020 után. Már most erről beszélünk, és akkor, amikor az európai iparral beszélünk erről, hát ők bizony ők azt mondják, hogy igen, erre nagyon nagy szükség van, befektetésekre van szükség az energiapolitika területén. Tehát versenyképesség és energiaellátás biztonsága. A palagázzal kapcsolatban, hogy elkerüljük a félreértéseket, tudjuk, hogy alapvetően a tagállamok döntenek az energia mixről, arról is, hogy milyen feltárásokat kívánnak ten, megvalósítani, és ez így is marad. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy a tagállamoknak biztosítania kell azt, hogy ezek a tevékenységek az Európai Uniós egészségvédelmi és környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban állnak. Alapvetően azt kell biztosítani, hogy megfelelő kiegyensúlyozott játéktér jöjjön létre, és biztos, biztonságos és egészséges légkört tudjunk létrehozni. A különböző lehetőségeket meg kell vizsgálni, egyfajta konzultáció keretében tagállamok, civil társadalom és minden érintett fél bevonásával. Ezt szerettem volna elmondani. Tehát nem volt itt paradigmaváltás, legalábbis én így értelmeztem az Európai Tanács végkövetkeztetéseit. De ugyanakkor az is igaz, hogy nagyobb ö, súlyjal esett latba a versenyképesség. De nem szeretnénk, hogyha ez úgy néznek ki, mint hogyha a fenntarthatóság ellenében a versenyképesség lenne most a fontosabb. Nem erről van szó. De ugyanakkor a változó világgazdasági helyzetből adódóan bizony nagyobb a nyomás az Európai Unión is gazdasági értelemben. Arról is szerettem volna beszélni, hogy fontos az, hogy nagyobb koherencia alakuljon ki európai szinten. Paulo Rangel nem ö, uniformizálást ö, kívánna az európai adórendszerben. Ez nem lehetős, ez nem lehetséges, és valószínűleg nem is ö, egy jó megoldás, nem. De ugyanakkor fontos az, hogy az Európai Unió versenyképes legyen, és főleg akkor, amikor adóelkerülésről, adó csalásról beszélünk, bizony szükség van arra, hogy előre tudjunk tervezni, és hogy nagyobb koherenciával tudjuk felvenni a harcot ezekkel a tevékenységekkel szemben. És emellett Ugye vannak olyan országok vagy régiók, amelyek ma sokkal szegényebbek, és ezeket figyelembe kell venni, ezt egyébként az Európai Bizottság meg is teszi, hiszen iránymutatásokat dolgoztunk ki, az állami támogatásokra vonatkozóan, és igenis, és pozitív diszkriminációt alkalmazunk a legérintettebb, legszegényebb periférikus országokkal szemben az állami támogatások szintjén azért, mert így gondoljuk kiegyensúlyozottabbnak a helyzetet. Van Rompoly úr és jó magam is, de másoktól is azt hallhattuk, hogy mennyire fontos probléma a fiatalkorúak munkanélkülisége, és itt nagyon őszintének kell lennünk. Rengeteg kezdeményezés van ezzel kapcsolatban, és nagyon örülök ezeknek a kezdeményezéseknek. Ez jó, hogy van, Bizony, most nagyon sokan dolgoznak ezzel a, ezen a témán, politikai szinten, de szakértői szinten is. Például Németországban hatalmas tapasztalat gyűlt össze az aktív munkahelyteremtéssel kapcsolatban a német egyesítés után. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ilyenfajta tapasztalatokat a kormányközi szintre lehet emelni azon országok segítésére, amelyek most éppen nehézségekkel küzdenek. De természetesen ez nem az európai megközelítésekkel szembe kell, hogy haladjon. Hadd adjak ezzel egy példát. 2011-ben az Európai Bizottság egy politikai alapú garanciát javasolt, illetve egy kiegészítő öm, politikát, de ezt a tanács akkor visszautasította, mert négy tagállam, Németország, Dánia, Svédország és az Egyesült Királyság elutasították. Most egy új gondolat, látott napvilágot, nagyon hasonlít egyébként ehhez, tehát gyakorlatilag a garanciákat az európai eszközökre kell kidolgozni, de mi ezt már egyszer kidolgoztuk, és azt hiszem, hogy ez az, amit el kell mondanunk, és itt nagyon őszinte leszek. Az új kezdeményezések nem hitelesek akkor, amikor még a korábbi intézkedéseket meg se valósítottuk. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy először a fiatalkorúakra vonatkozó garanciák, vagy más már létező eszközök megvalósításán kellene dolgoznunk, és a parlament is ezeket támogatta. Tehát végre próbáljuk meg megvalósítani azt, amit elhatároztunk. Ez pontosan bizonyos kritikákkal én egyet is értek, hogy valóban nagyon sokszor történik az, hogy jó döntéseket hozunk, de azután a megvalósítás terén nem járunk elől, és a az emberek úgy látják, hogy nagyon jó, hogy vannak döntések, de ezek nem valósulnak meg. Én úgy gondolom, hogy az Európai Tanács most mégiscsak egy előrelépést valósított meg, és most konszenzusra van szükség. És reméljük, hogy a növekedés és a munkahelyteremtés területén előre fogunk tudni lépni señor Van Rompuy como presidente del Consejo para... Eh... Most pedig megadom Van Rompuy úrnak a tanácsának a szót. Merci, monsieur président, Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, két témát tűztünk a napirendre, energia és adó témák voltak ezek amelyek alapvetően a tagállami kompetenciába tartozó, de nagyon fontos témák. Az energia témában, az energia mix tekintetében nyilvánvaló, hogy ez nemzeti kompetencia. Ami a, az adókat illeti, a legtöbb esetben vannak ugyan szabályaink, de ezek egyhangúsághoz kötöttek, tehát meg van kötve a kezünk, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, mert vagy tagállami a kompetencia, vagy egyhangú döntést igényel. De egy dologban egyek vagyunk. Európa nem fogja megoldani az adóelkerülés adócsalás problémáját. Nem fogja feloldani, megoldani a tagállamok közötti ilyen típusú feszültségeket, az energiára közti különbségeket, az ellátás biztonságát. Ezeket nemzeti szinten kell megoldani. De az európai szint hozzájárulhat ezeknek a megoldásához, sajnos nagyon kevés a kompetenciánk. Ez eh, még csak eh, az első lépés volt. Ez, amit el akartam mondani. Most a második. Önök közül többen elmondták, hogy az európai fellépésnek sok előnye lenne. Figyelembe kell venni, erre emlékeztetném önöket, hogy még a válság előtti időszakban is nagyon sok különbség, divergencia volt a tagállamok között, még az, ebben az adó elkerülés témában is, és a, a párhuzamos a szürke, fekete gazdaságok megközelítése tagállamonként nagyon különböző volt. És az, hogy most erről egyáltalán beszélünk európai szinten, és nyilvánvaló, hogy ez továbbra is nemzeti kompetencia marad a jövőben is, ez nagy eredmény, mert ez egy nagyon kényes kérdés, és korábban nagyon erős ellenállásba ütközött még a róla való beszéd is. Most, hogy ez európai szintre emelhető, ez ebben áll a dolog területén elért eredmény. Ami a fiatalok munkanélküliségét illeti, a válság előtt is már nagyok voltak a különbségek a tagállamok között e tekintetben. Itt is a nemzeti kompetenciát hangsúlyozták a tagállamok, és lám, most hajlandók az összefogásról beszélni. Nem akarom azt a benyomást kelteni, még egyszer mondom, hogy európai szinten mi mindent meg tudnánk oldani. Nagyon meg van kötve a kezünk, de, de lehetőségünk van most már európai szinten is beszélni a problémákról. Harmadik megjegyzésem. Örülök, hogy az adóelkerülés adócsalásról is szó volt. Ugye önök nyilván már évek óta mondják ezt, de eddig az Európai Tanács ülésére nem lehetett ilyen napi rendi pontot fölvenni. Most ez egy új szél, egy új szint a vita mélysége tekintetében, és Nyilván ez még csak a kezdete egy folyamatnak, de úgy tűnik, hogy van egy ilyen folyamat. Sikerült tehát beindítani valamit, és ezt el kell ismerni, hogy nagy lépés, hogy a tagállamok vezetői hajlandók dönteni ezekben a dolgokban, és hoztak is döntéseket, már hónapokkal ezelőtt is egyébként, már júniusban, tavaly júniusban a bizottság javasolta hogy legyen irányelv az automatikus adatcseréről, a jövedelmek elhallgatásának elkerülése érdekében. Tehát, és nyilván még korábban is voltak ilyen kezdeményezések. De, de az, hogy ez európai szinten felmerül, ez abszolút új dolog, és múlt, a múltban is volt már új szó tanácsüléseken e, ilyen kezdeményezésekről, akkor öt pénzügyminiszter kezdeményezett valamit, de ez csak egy kezdeményezés maradt, amit aztán más országok e, blokkoltak. Most azonban európai szinten közösen fogalmaztunk meg valamit, és a bizottság ez alapján már júliusban javaslatokat fog tenni. Tehát mandátumot e, kapott a bizottság, hogy Svájccal és más harmadik országokkal tárgyaljon. Évekbe került ez is, hogy ezt elértük. És a B pontban is, a tízes pontjában a következtetésekben, és azt szerepel, hogy folytatni kell azt, ami eddig történt, és az irányelv felülvizsgálatokor, az adózásról szóló irányelv felülvizsgálatokor a bizottság most már ö, még idén konkrét javaslatokkal állhat elő. Tehát a tanács megadta a zöld utat a bizottságnak a jövedelmek elhallgatás elleni harc egy konkrét lépésében. Ez a B bekezdés egyébként most is nagy vitára adott okot, és részletekben menő vita volt róla, de jóval kevesebb most a tagállamok között a gyanúsítgatás, és több a bizalom. Beszéltünk továbbá arról a javaslatról is, ami a, az információk, nem pénzügyi jellegű információk nyilvánosságra hozásáról szóló irányelvet illeti, a nagy társaságok ugye profit kivonása tekintetében. Ismert tény, és önök is tudják, hogy ennél messzebb is megyünk majd. A CRD 4-es irányelv is az átláthatóságról szól. Most erre hivatkozunk, Ugye az egyik a pénzügyi, a másik a nem pénzügyi jellegű információkról szól, és a háromoldalú egyeztetések során megegyezés született a Transparency és az Accountability irányelvekről, és a következtetések is hivatkoznak arra, hogyha a társ vagy együttes döntési eljárás két résztvevője meg tud egyezni egymással, akkor ezen a területen is előre lehet lépni. Ami az adóparadicsomokat illeti, az úgynevezett tax havenöket illetően, megint csak idéznék, illetve hát az angol miniszterelnököt idézném, aki néhány héttel ezelőtt bejelentette, hogy jóval nagyobb átláthatóságot fog teremteni az úgynevezett királyi ö, tulajdonú területek ügyében, amelyek közül némelyik ugye adóparadicsomként működik, tehát az, az angol kormány külön is önálló intézkedéseket hoz. Tehát mindezeken a területeken tehát nem csak lépéseket tettünk, eredményeket értünk el, hanem kezdjük meghaladni a múltat, és az, hogy a jövedelmekről a legátfogóbb szinten az adatcserét lehet majd megvalósítani, ez a határokon átnyúló adóelkerülés, adócsalás elleni harcban egy alapvető feltétel. Nyilván végre kell hajtani azt, amit eldöntöttünk, nem lehet egyszerre végrehajtani és dönteni, sajnos először döntés született meg. De Önök fognak minket ellenőrizni, a tagállamoknak is a körmére néznek, tegyék is ezt rendszeresen, és kérjék számon a tagállamokon, például a 11-es pontot, ahol arról van szó, hogy 2013. decemberéig minden pontban, amelyről a következtetések szólnak, eredményt, konkrét intézkedéseket kell elérni, beindítani. A bizottság elnöke beszélt részletesen az energia témáról, én erre csak röviden térnék ki. A Connecting Europe Facility nagyon sok pénzbe kerül, egyesek szerint 5 milliárd, vagy még sokkal több. 6 milliárdról is szó van a, a munkanélküliség elleni harcban, Eh, sokak szerint ez kevés. Na de hát eh, hogyan lehet ezt mindet finanszírozni az európai költségvetésből? Mi, nekünk az a dolgunk, hogy megegyezzünk a több éves pénzügyi keretről, és akár 5 milliárd, vagy minimum 5 milliárd, vagy 6 milliárd, vagy minimum 6 milliárd, eh, mindenképpen ugye ez költségvetési vonzat és más témákat is érint a 2014-21-es időszakban. Az ifjúság, a fiatalok munkanélkülisége témájában örülök annak, hogy új kezdeményezések fogalmazódtak meg az Európai Tanácsban. Már volt erről szó korábban, de nem kellő mélységben és ambícióval. És most sikerült egy megfogható eredményt elérni. Ugye egyfelől úgy néz ki, hogy az euró stabilitása most garantált, korábban az is kérdés volt, és elkezdhetünk a válság hatásaival is foglalkozni, mint például ugye a fiatalok munkanélkülisége. Júniusban lesz a témafelvetés európai szinten részletesen, és utána persze nemzeti szintre le kell majd bontani a döntéseket. A következő elnökség bejelentette, hogy kezdeményezni fogja ezt, és persze meg kell találni a szociális partnereket. Büszkék vagyunk jelenleg a szociális párbeszédjeink általában Európában, tagállamonként, de azért látjuk azt is, hogy a válság idején ez a párbeszéd sok sebből vérzik és vérzett, és újra kell ilyen szálakat. Tehát általános mobilizációra van szükség minden szinten, minden szereplő tekintetében, a munkanélküliség és a fiatalok munkanélkülisége tekintetében különösen. Ebben a témában is még idén ö, számot kell majd adni a tanácsnak arról, hogy milyen konkrét eredményeket értek el. Köszönöm szépen! Gracias, gracias, señor presidente. Köszönöm szépen. Most következik az utolsó kör. Először megadom a szót. A képviselőknek nagyon kevés az idő, csak egy perc, mert az a probléma, hogy aztán nem lesz majd idő arra, hogy Barroso úr és Van Rompuy úr választ adjanak. Ők sem tudnak egyébként a végtelenségig itt maradni, tehát most először Podesta úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Nos, hát nem csodálkozom azon, hogy Barroso úr nem hajlandó válaszolni az EU-s bérekre vonatkozó kérdésemet. Így szokott ő reagálni, hogy ez nincs napirenden, ez butaság. Az EU-s tisztviselők adóztatása az adóelkerülés napirendhez kapcsolódik. Napirendi ponthoz kapcsolódik. Az önök weboldalán pontosan leellenőrizhető, hogy a tisztviselők mennyit keresnek, egyszerűen megvédhetné őket, és nyilvánosan elmondhatná azt, hogy hány tisztviselőjük van, akik többet keresnek, mint a mi miniszterelnökünk. Ön azt mondja, jutassam el írásban a kérdésemet, hát ezt már háromszor megtettem, és nem kaptam választ, és nem is fogok választ kapni, mert önök félnek. Félnek a polgároktól, akik rendelkeznek ezekkel a számokkal, és jövőre leszámolnak az egész bandával. Félnek az átláthatóságtól, de az átláthatóság része egy igazi demokráciának. Nem pedig az ilyen színlelt demokráciának, amilyet itt Európában láthatunk. Köszönöm. Címmel asszony egy percben. Most még akkor is, hogyha egy kicsit eltér a véleményünk, azt hiszem fontos odafigyelnünk a stílusra. Én sem értek egyet mindennel, ami elhangzott, a paradigmaváltással kapcsolatos véleményével nem értek egyet. Az NDK egykori polgáraként megtanultam, hogy sokszor a sorok között is olvasni kell, és az önök fogalmai mindig a teljes kontextusban értelmezendőek. Amikor energiaár csökkentésről van szó, akkor nem az egész társadalmat érinti ez, és nem arról van szó, hogy a polgárok életét megkönnyítsük, hanem az a versenyképesség növelésére gondolnak önök. Tehát a célcsoportok nem érjük el ezzel a költség megtakarítással számomra, ez a lényeges dolog. És még egy fél mondatot a, munka, a fiatalok munkanélküliségéről, még akkor is, hogyha a tagállamok saját kezdeményezéseket indítanak útjukra, még akkor is fontosnak tartom, hogy a tanács és az EU-s intézmények kitartsanak azon ígéretük mellett, hogy az ifjúsági garancia megvalósul, és a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó kezdeményezés megvalósul. Legalább az ígérethez, ígéretekhez kapcsolódó összegeket konkrétan rendelkezésre kell bocsátani. Nem lehet az, hogy csak beszélnek róla, és semmi konkrét nem valósul meg. Loszovics úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A legutóbbi tanácsi csúcs alkalmával az energiáról beszéltek az állam és kormányfők, és hangsúlyozták, hogy a versenyképesség és a munkanélküliség csökkentése a lényeg. Önök beszéltek arról, hogy az energiaárakat csökkenteni kell, kevesebbe kell, hogy kerüljön az energia itt, mint az USA-ban, vagy Koerában, vagy máshol. A radikális EU politika a széndiokszid kibocsátások csökkentésére akadályozza a gazdaság fellendülését Európában. Mi úgy gondoljuk, hogy az európai politika politikának csökkentenie kell a háztartások energiaköltségeit, de a tanács következtetései azt mondják ki, hogy az éghajlatvédelmi politika fontosabb, mint a gazdaság politikai célkitűzések, ez azt fogja eredményezni, hogy Európa kevésbé lesz versenyképes, és az egyes háztartások is még jobban eladósodnak. Remélem azért, hogy ez nem fog bekövetkezni. Köszönöm szépen. Elnök. A plenáris ülésteremhez viszonyítva az előny itt ebben a teremben, hogy a tolmácsoknak nincs segélyhívó gombjuk, hogyha túl gyorsan beszél a tolmács, legalább nem ragad át rám az ő pánikjuk. Kellene úr a következő. Köszönöm, elnök úr, szeretném az energiával kapcsolatosan elmondani. Remélem Cimmer és Harms képviselők kivételesen helyesen ítélik meg a helyzetet, és pa- valóban paradigmaváltás következett be, mert én úgy gondolom, hogy a hogy a gazdaság nem lendülhet újra fel, hogyha kétszer annyiba kerül itt az energia, mint a fejlett világ más részein, de hogyha így marad, hát akkor visszamehetünk a barlangokba, vagy a fákra, és élhetünk ott. Ami az adózást illeti, hogyha azt akarjuk, hogy versenyképesebbek legyünk, akkor az adóverseny az egyetlen út, és a nyomás az adókulcsokra. Azok a részei a világnak, ahol ugyanis ez így van, ott a legalacsonyabb az adókulcs, és az adórendszerek ott működnek jól. Nézzük meg azt, hogy hogyan tudjuk a gazdaságot újra talpra állítani, nem pedig azt, hogy hogyan tudjuk föderalizálni Európát. Alacsony adókulcsokra van szükség és hosszantartó, fenntartható növekedése. Köszönjük szépen Kellenen úrnak, most pedig egy percben Rebecca Harms szólalhat fel. Én most akkor a barlanglakók képviselőjeként szólalok fel. Az energia vitával kapcsolatosan egy dolgot kérnék még. Szeretném látni, hogy az ipari szereplők mennyit fizetnek az elektromos áramért. Mely az a vállalat, amely annyira szenved a mi éghajlatvédelmi politikánktól, és aki gondokkal küzdik az energiaárak miatt. Az egész ipari, az minden ipari szereplő számára kedvezményeket határoztunk meg. Költségmentesen kaptak emissziókereskedelmi tanúsítványokat, és nem igazán működik az egész rendszer sem, az ETS rendszer, tehát miért is szenvedne, miért is gondolná bárki is azt, hogy annyira szenvednek az ipari szereplők az európai éghajlatvédelmi politikától. És e téves megközelítés szellemében Öttinger biztos úr a klímapolitikát gyakorlatilag tönkreteszi. Én ezt évszázados potránynak tartom, mert évtizedek munkája dőli dugába. De kérem önt, még egyszer, hogy szolgáltasson nekem információkat az energiárakról az iparban, és akkor talán egy másik kiinduló pontból folytathatunk vitát. Köszönöm szépen, két és fél percet kap Sharon Bowles. Köszönöm szépen, Fárompó elnök úr, ahogyan ön elmondta, a parlament valóban felhívta a figyelmet az adó elkerülésre és az adócsalásra az én 2008-as jelentésem óta és volt 2009-ben egy további témába vágó jelentés. Ennek ellenére az ambiciózus G20-as nyilatkozatok ellenére 2009-ben a Pittsburghi csúcs után gyakorlatilag semmi sem történt az Európai Unióban, tulajdonképpen az USA tört, tett többet ezért a célkitűzésért. Mi ugyanis nem rendelkezünk megfelelő információkkal. A Dodd-Frank törvényt követően az USA-ban Jelentéstételi kötelezettséget határoztunk meg a kitermelő ágazatok számára, azonban mégsem tudjuk, hogy mi is történik Európában azon a téren, hogy hogyan adóztatják meg az egyes országok a profitot. Ezért a tanács javaslata a jelentéstétel megváltoztatására üdvözlendő, de Kár, hogy a tanács sok esetben nagy ellenállást tanúsít a, az adócsalás elleni küzdelemben. Vannak bizonyos ágazatok, amelyek nagyon keveset kevés adót fizetnek az Európai Unióban, annak ellenére, hogy nagyon nagy a nyereségük. Hát nézzünk utána, hogy mi is történik itt. Hogyha a nagyvállalatok nem fizetnek adót, akkor tisztességtelen a verseny az olyan helyi, kisebb vállalatokkal szemben, amelyek igenis adóznak. Van-e valamilyen elemzés, amely kimutatta már, hogy mennyire hátráltatja ez az európai KKV-kat, és milyen károkat okoz a munkahelyek számát illetően, és az adóbevételeket illetően. Gyakorlatilag Európa növekedését lehetetlenítjük el. Végre rájönnek, rájön mindenki lassan, hogy az európai adófizetőket és országokat kizsákmányolják azok a cégek, amelyek nem adóznak megfelelően. Bárnyai úr azt mondta, hogy meg kell gyorsan oldani ezt a problémát, remélem, hogy valóban nem lesz már tovább késlekedés ebben, és nem kérnek koncesziókat a parlamenttől, a tanács részéről azért, hogy tesznek ebbe az irányba egy lépést, társjogalkotók vagyunk. Talán sajnálatos, hogy a könyvvizsgálati átláthatóságra vonatkozó irányelvben nem várható most változás, de lássuk világosan a dolgokat. Fontos, hogy ezen a téren is történjen valami, fontos, hogy jogszabályok szülessenek, és fontos, hogy ezen jogszabályok megvalósíthatóak és számon kérhetőek legyenek, és ennek még ebben a mandátumban kell megtörténni, különben ez egy ö, nem hiteles ígéret marad csupán. Köszönöm szépen, Kléva Kékusz következik. Beszéltünk arról, hogy a, az állampolgárok nagy része számára egészen egyszerű dolog az adófizetés hiszen minden egyes vásárlás esetén van egy adó vonzata a vásárlásnak, és ezzel beszedjük az áfát. De ugye itt leginkább a nagy cégekről és a multinacionális cégekről van szó hiszen ők azok, akik a, a szabályokat diktálják, és éves szinten több millió eurós kárt okoznak. Sokkal több kárt okoznak, mint a több éves pénzügyi terv, vagy akár az Európai Unió összes tagállamának összesített egészségügyi kiadásai. Az én jelentésemmel kapcsolatban, amely az adócsalásról, adó elkerülésről szólt. Nagyon konkrét javaslatok szerepeltek ebben a javaslatban. Én azt kérem, hogy ezt olvassák el, hiszen itt nagyon konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyekkel európai szinten tudunk, tudjuk felvenni a harcot ezekkel a jelenségekkel. Ezen felül nincs ez szükség nem kötelező érvényű javaslatokra, inkább egyfajta koordinált adóstratégiára van szükség európai szinten, amelynek fontos közös céljai vannak, hiszen 2020-ra el kellene érni azt, hogy a teljes adóbefizetés megvalósuljon miután a tanács sokkal kevésbé ambiciózus, mint a bizottság, és miután a bizottság is kevésbé ambiciózus, mint a parlament, és hogy a mi európai szintű vezetőink nem képesek konkrétan megvalósítani azokat az ígéreteket, amelyeket tesznek. Ezért azt szeretném kérni, hogy a múlt év végi javaslatokhoz térjünk vissza, hiszen itt nagyon pragmatikus megközelítést alkalmazott az Európai Bizottság. Az Európai Bizottság akkor lehetőséget teremtett a parlament számára, hogy előre tudjunk lépni. És most azt várjuk, hogy egy kicsikét tovább menjünk, hiszen itt túlságosan technikai jellegűek a javaslatok, mi ennél többet szeretnénk, hiszen nagyon sokáig az Európai Unióban a fiskális politikáról egyáltalán nem beszéltünk a tanács szintjén. Most ez végre nem így volt, ez önmagában már nagyon jó, de végül is a végkövetkeztetésekben a adócsalás elleni harc, harccal kapcsolatos végkövetkeztetés az áfacsalással kapcsolatos következtetésekre nézve, van, megállapítottak egy határidőt, amelyet szerintem biztos, hogy nem fognak tudni betartani, legalábbis ez nagyon meglepne. Fán Rompoly úrtól kérdezem tehát, hogy vajon a múlt héten miért nem tették meg azt a szükséges további lépést, amely a adóparadicsomok elleni harcban elengedhetetlen, hiszen egy világos listát kellene felállítani arról, hogy melyek az adóparadicsomok. Önök erről nem beszéltek, vagy legalábbis a médiából, ez a média közvetítésén keresztül ez nem merült ki. Szártóri képviselő. Grazie. Köszönöm. Az Európai Néppárt is nagyon örül azoknak a végkövetkeztetéseknek, amelyeket az energiáról fogalmazott meg az Európai Tanács. Ambiciózusnak kell maradnunk a tematikus célok kitűzésénél, de ugyanakkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehet a háztartások számára elfogadható szintű energiárakat tartani, és ugyanakkor biztonságos energiaellátást biztosítani. Fontos azt tudni, hogy a jövőben is minden bizony a magas energiárakkal kell számolnunk, és fel kell továbbra is vegyük a harcot, vagy illetve a versenyt az Egyesült Államokkal és más globális szereplőkkel. Tehát a versenyképességünk, az ipari versenyképességünk itt a tét, azt kockáztatjuk, hogy elveszítjük versenyképességünket a kis és középvállalkozások területén, de, a, de ezzel eltűnne az emberek támogatása is. Tehát fontos az, hogy energia struktúrákat hozunk látra Európa számára, a jövő szempontjából ez elengedhetetlen, valamint a belső infrastruktúrák biztosítását kell szem előtt tartanunk. Nem vagyunk tökéletesen elégedettek a finanszírozási keretekkel kapcsolatban, de azt reméljük, hogy legalább azokat a lehetőségeket ki tudják majd használni, amelyek például az Európai Beruházási Banki hitelekhez kötődnek. Az Európai Unió egyedül nem változtathatja meg a világ klíma helyzetét. 2012-ben 11%-át adtuk a széndiokszid kibocsátásának világszinten, és miközben az EU széndiokszid kibocsátása csökkenő tendenciát mutat, a világon más területeken növekszik a széndiokszid kibocsátás. Szeretnénk megőrizni a környezetvédelmi politikai vezető szerepünket, de tudjuk azt is, hogy iparunkat is életben kell, hogy tartsuk, és az emberek számára is munkahelyeket kell megőriznünk, illetve teremtenünk. Éppen ezért az energia és klímapolitika összefüggenek a 2030-as horizonttal, szem, horizonttal kapcsolatban, és az Európai Tanács konkrétabb javaslatokkal kellene, hogy előálljon klíma és energia területen még a jövő év tavasza előtt. De végül is fontos azt is látni, hogy a COP21 2015-ös szintje utáni időszakról kell majd elgondolkodnunk komolyabban. A az Európai Uniónak új energiatechnológiákat, fenntartható és hatékony energiaforrásokat kell kidolgoznia, ez ugyanis új munkahelyeket is teremtene, és kevésbé tenne minket ki a kívülről jövő energia változó árának, és ugyanakkor a öm, klímaváltozás ellen is így tudjuk felvenni a harcot. Ki kell dolgoznunk egy európai gazdasági mechanizmust, a fenntartható technológiák kapcsán, és ezzel lehetünk versenyképesebbek a világpiacon is. Diversifikálni kell az energia forrásokat, és az energia mix továbbra is tagállami szinten marad, ennek a hatásköre, ugyanakkor nem szabad arra kötelezni bizonyos tagállamokat, hogy bizonyos fajta energiaforrásokhoz nyúljanak, akkor, amikor ők más energiapolitikát kívánnak folytatni. 2050-re mindenképpen szükség lesz az alacsony szénfelhasználású energiák alkalmazása, hogy az Európai Unió gazdaságát széndiokszidmentessé tegyük. presencia, habernos acompañado y desde luego a los dos presidentes eh, Van Rompuy y. y, y... Köszönöm hogy ilyen sokáig kitartottak, különösen Van Rompuy és Barózó elnök uraknak. Köszönöm a nyílt és baráti hangvételű tájékoztatást, válaszadást, és egyben emlékeztetném önöket arra, hogy van egy spanyol közmondás, amely azt mondja, hogy a szerénység nagy erény, de szerénység, ambíció nélkül semmit sem ér. Remélem, hogy ezt önök is megszívlelik. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és remélem, hogy a jövőben is ilyen gyümölcsöző lesz a párbeszéd közöttünk, most pedig berekeztem az ülést.